nincs ellenvetés, akkor ezt is elfogadottnak vesszük. Következik a görög köztársaság, ahol uh, kéremet nyújtottak be Manolis Kefalogiannis uh, képviselő, képviselői mentességének felfüggesztésére, és a szabályzatnak megfelelően ezt a kérést a